Ja. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák! Üdvözlöm Önöket szeretettel a mai ülésünkön. Mielőtt a napi rendet megvizsgálnánk közelebbről, ott már Kárász kollégánknak most láttam bejönni, tiszta szívből gratulálok ahhoz, Remélem, hogy jó egészségben köztünk lesz. Pár nehéz hezet tudhat maga mögött, átatlanul. Ha az embert eléri a baj, akkor csőstül jön. Úgy látom, hogy nagyon vidáman jött közénk, örülünk, hogy itt van, hiszen a végső fázisba, a döntő végső fázisba érkezünk és számítunk, kedves ott már aktív közeműködésedre. Mindenki megkapta a napi rendtervezetet, senki sem mondta, hogy valami nem tetszik neki. Teljes létszámban vagyunk jelen, mármint ami a nyelveket illeti, minden hivatalos nyelvünk képviseltetett. A február 28-i, március 3-i, 4-i érzőkönyvet is megkaphatták, március 14-ét. Tehát akkor igazából rá is térhetnénk a témára. Davans Perez készíti a végső jelentést. Elnökként konkrét közleményeim nincsenek, de azok, akik nem vettek elen az ülésen, eh, szeretnék egy pár szót elvesztegetni a tegnapi ülésről. Örömünk volt az, hogy Phil Angelides körünkben volt. Phil Angelides az amerikai pénzügyi válságot felülvizsgáló bizottság elnöke 2009. májusában hozták létre ezt a testületet, és idén február végén készítette el záró jelentését. A záró jelentés egy nagyon részletes, több mint 500 oldalas dokumentum, mióta közzétették, bestseller listán találta magát az USA-ban. Angelides úr fő konklúzióit velünk osztotta meg. Ennek a bizottságnak a feladata más volt a miénk, ők csak az okokkal foglalkoztak, az amerikai bizottság nem akartak politikai ajánlásokat leadni, persze implicite az ok okozati összefüggések vizsgálatából persze adódnak ajánlások. Nyilván arra figyeltek, hogy miért is történtek ezek a problémák. Hát ebből a konklúzióból levonható, hogy mit kellene politikailag tenni azért, hogy a helyzet megváltozzon. Részletesen és nyitottan foglalkoztak ezekkel a kérdésekkel nagyon is tartalmas dokumentum ez, amelyet közzétettek, ami nagyon érdekes volt, az az, hogy eddig a Wall Street a szakjogászokat arra kérte meg, hogy tekintsenek bele ebbe a dokumentumba, és nézzék meg, hogy milyen hiba van. Hát eddig az a szakjogászok csapata, hada nem talált kivetni valóta bizottság jelentésében. 90 munkatársból áll ez a testület. Olvasmányos ez a könyv, 13,99-be kerül, 13 dollár 10 euróba kerül a könyv, néhány részletét lehet olvasni, az egész nem. Most pedig rátérnék a mai ülés valódi fő témájára, és az elején szeretném elmondani, hogy nem kell feltétlenül kihasználni a rendelkezésre álló időt. Pelvons jelentését egyszer már megvitattuk, az első reakciók megvannak. Most ugye az van, hogy a jelentés minden nyelven megtalálható, mindenki, ha nem is annyira jól tud angolul, a saját nyelvén foglalkozhat a jelentéssel, tehát eh, van egy pár eh, új vita pont talán, amelyet eh, kiemelhetünk, Amúgy holnap van a módosítók leadási határideje, és éppen ezért azt hiszem, hogy közülünk mindenki ö, saját ö, konklúzióit már levonhatta a jelentése kapcsolatban. Azt javaslom, hogy Pávons röviden mondjál valamit, ne sokat, hiszen már bemutattad a jelentésedet. Pár percet esetleg emlékeztes minket arra, hogy mik a fő üzenetei a jelentésednek. És aztán a vitát megnyitjuk. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, keves elnök úr. Én is csatlakozom ahhoz, hogy kifejezzem. Örülök ott már Kárásznak, hogy itt van jó egészségben közöttünk a szakmai kihívásoknak megfelel az egészségi állapota. Leginkább most lesz szükségünk rá. Már eddig is hiányzott természetesen. A leadási határidő holnap van a módosítóknak, de gondolom, hogy minden módosítót a koordinátorok aláírnak, vagy az árnyék jelentéstevők, ahogy ezt kértük, és így nem érünk el ízszerűtlen számot, minden nyelvi változatot sikerült közreadni, mint ahogy az elnök úr mondta. Köztük a francia változatot is, amelynek újabb javított változata van. Kérem a francia nyelvüket, hogy az új változatot használják. A fiskelnek itt nem fiskelité, hanem költségvetési a ö, fordítása, hiszen ö, itt false friendvel, hamis barátról volt szó a fordításban. A jelentésben számos szám adat szerepel. Az első változatban nem világosak a referenciák, a dokumentumok, amelyekre utalnak, de úgy gondoljuk, hogy ez módos, hogy ez technikai módosítás, mert a titkárság megtehet, és formálisan így jobb minőségé lesz a munkánk. A lényeg üzenetet ismerik az, amiben maradtunk, amikor a munkát újra kezdtük a mandátumunk során, nem arra koncentrálunk, hogy átírjuk azt, amiben már megegyeztünk. Nem nyitjuk meg azokat a pontokat, ahol konszenzus van az időközi dokumentumban. A többi szakbizottság munkájába se avatkozunk, és nem alakulunk át új González bizottsággá, hanem megpróbálunk tovább nézni a parlamenti munka perspektívájában. Néhány pont, fontos pont van ebben az új jelentésben. Szerintem ezeket szeretném kiemelni. Először is aláhúzzuk hogy fontos a bizalmat visszaállítani, és az európai ö, hozzáadott értéket biztosítani. Az Európai Unió számos tapasztalattal rendelkezik az euró kapcsán. A nemzetközi pénzügyi rendszer működése ma kettős hátrányjal bír. Egyrészt el, potenciálisan ellentmond az árfolyam és a versenyképesség, valamint a spekulációt is ösztönzi az árfolyam váltással, ez pedig pontosan a céljaink ellen hat. További fontos pont, amelyre a jelentés emlékezett a 31-es, 32-es bekezdésben, hogy belső egyensúly hiány van az Európai Unióban. Ezt az első jelentésben már aláhúztuk. Sajnos az események bennünket igazolnak. Az derül ki, hogy nincsen mindenre egy megoldás. Nem lehet mindent ugyanúgy megoldani. Az unióból egy van, a valótából is egy van, de megoldás volt több. Az európai dimenzióról beszélve még valamit szeretnék elmondani. Mégpedig az, hogy az Európai Unió nem elég gazdag ahhoz, hogy egyedül érje el az általa kitűzött célokat, hogyha a koherenciát és a komplementaritást nem használjuk ki, nem sikerül európai stratégiát kidolgozni, és az európai költségvetés ennek szolgálatába állítani, sem a nem özeti költségvetéseket megszolgáltába állítani, akkor nem sikerülhet elérni a célokat. Most pedig csak slágvartokba, elnök úr, elmondanám, hogy milyen célokat tűztünk ki a gazdasági kormányzás területén. Öt pontot emelnék ki. Az első a pénzügyi piacok esetében az egyik legnagyobb nehézség a következő és erre az IMF vezérigazgatója is felhívta a figyelmet. Nos, a pénzügyi piacok stabilitásáról van szó. Senki sem kérdőjelezi meg a tőke szabad mozgását. Azonban a pénzügyi piacok stabilitásának megfigyelése nem elég ahhoz, hogy a nemzetközi egyensúly hiány problémákat megoldjuk, hiszen ezek is vezettek a jelenlegi válsághoz. A stabilitás az ex ante 2007 előtti helyzethez való visszatérés segíti, de ez nem oldja meg a válságot. El kell gondolkozni olyan mechanizmuson, amely lehetővé teszi, hogy ideálisan fordítsuk a tőkét azokra a célokra, amelyek makroökonomiai szempontból ezt indokolják. Második fontos megjegyzés a felügyelő kapacitása, képessége arra, hogy megoldják feladatokat, amikor a felügyelőket ki kellett nevezni az új ügynökségekhez, hatóságokhoz, akkor láttuk, hogy milyen nehéz dolog ez. Harmadik pont, koherensek vagyunk, konzisztensek a céljainkhoz, ezért nevén nevezzük a dolgot, az európai költségvetés, a jövőben nagyobb részt kell képviseljem a GDP-ből. Negyedik pont, mint ahogy azt megállapítottuk a munkánk második fázas, fázisának kezdetekor, csak a ö, szerződésre alapozni nem elégséges, hogy elérjük a szükséges integrációt. Szükséges újra kijelenteni, hogyha a Lisszaboni szerződés újra tárgyalásra kerül, akkor elfogadhatatlan számunkra, hogy ugyanolyan körülmények között történjék, mint ahogy az európai stabilitási eszköz esetében történt egyezményt szeretnénk, amelyben az Európai Parlamentet új jogok illetnék meg, ahogy ez az előző körben is történt. Tehát új szerződés esetén új tárgyalást kívánunk. Ennek hiányában, és ez is a konklúzióm, sajnos azt kell mondjam, hogy az euróövezet tagállamait nagy felelősség illeti meg. Közös a valutájuk. Ezért megerősített erő együttműködést kell majd megoldaniuk. Ezt nem szívesen vállalnám. Sokkal jobb mindenkit magunkkal vinni, ketté válni mindenkit magunkkal vinni esetleg lehetetlen. Lehet, hogy oda vezet, hogy a legfejlettebbek túszként szerepelnek. A többieknek nincs akkor a felelősségük az euró túlélése tekintetében. Nos, ha nem sikerül mindenkivel együtt lépni, akkor nem csak ténylegesen, hanem de jóre megerősített együttműködés szükséges az eurózóna tagjai között. Nos, ennyiben szerettem volna emlékeztetni jelentésünk második fázisára. Ez a végső fázis. Habár a válság alakulásával nem lehetünk benne biztosak, hogy amikor szavazunk júliusban a jelentésről, a válságot már leküzdöttük de úgy gondolom, hogy a munkánkat elvégeztük. Azt gondolom, Pervas, még tovább mehetünk, és azt mondhatjuk, hogy a válság bizonyosan nem ért még véget, amikor szavazunk majd a jelentésről, de reméljük a legjobbakat. Nem megyek olyan messzire, mint tegnapi vendégünk, Phil Angelides, aki azt mondta, hogy még a következő generációs érezni fogja a válság hatásait. Remélem legalábbis, hogy ez nem így lesz. A kollégák kapnak most szót, először is a frakciók nevében kapnak szót a kollégák, ott már kereszt az első parancsoljon. Elnök úr, szeretném először is megköszönni a kedves szavakat, amelyeket a bevezetőben hallhattam. Én is nagyon hiányoltam mindenkit, és nagyon örülök, hogy újra itt lehetek. Miközben azt kell, hogy mondjam, hogy a helyzet teljesen más a második jelentés esetében, mint az első esetében. Volt azonban egy jó alap, amelyre építkezhettünk, és ez az alap nem képez erős határvonalakat, hanem az irány közös meg kell várnunk, hogy a módosítók hogyan néznek majd ki, amelyeket esetleg benyújtanak, hogy az, azok alapján még kiegészítsük utána a jelentést. De azt hiszem, hogy ez egy jó alap, amely az első jelentésre, az időközi jelentésre alapoz. Az irány megfelelő, és csak még jobb lehet a munkánk, és ugye ez a célunk is. Másodszor, Frakcióként úgy járunk el, mint legutóbb. A frakción belül már kompromisszumos megoldásokat fogalmazunk majd meg, ezeket a frakció nevében nyújtjuk majd be. Aki pedig úgy érzi, hogy személyesen még hozzá szeretne árulni külön a jelentéshez, az ezt megteheti módosítók formájában. Azonban a jelentés tevőknek mind, mindenképpen fontos tudnia, hogy a frakció milyen irányt szeretne követne, követni. A harmadik dolog a következő. Az árnyék jelentéstevőket és a többi kollégát, akik módosítókat akarnak benyújtani, arra kérném, hogy a módosító indítványok fényében, illetve azokat látva, majd üljünk össze, és beszéljük meg, hogy hogyan járunk el a kompromisszumos indítványok esetében, illetve a szavazó listák esetében. Tény, hogy a mi módosítóink esetében főként a módosítókról van szó, amelyek világossá teszik, hogy ez nem egy jogalkotási célú jelentés hogyha ez jogszabály megalkotásához vezetne, ez a jelentés, akkor számos indítványt nem nyújthatnánk be ezek közül. A másik fontos dolog pedig az, hogy ennek olyan jelentésnek kell lennie, amely világosá teszi, hogy ezzel a jelentéssel nem egy rövidtávú politikát követünk, hanem hogy tudatosan és bátran lépést teszünk egy hosszú távú megközelítés, tervezés felé. Tudom, hogy nagyon sok kolléga van a néppárton belül, de más frakcióknál is sokan vannak, akik az egyes megfogalmazások esetében gyakran felteszik a kérdést, hogyan magyarázom ezt meg a választóimnak, a szavazóknak. De az igazság mindig a legnagyobb ütőerővel rendelkezik. És hogyha sikerül, hogyha nem sikerül meggyőzni az állampolgárokat a hosszú távú tervezés fontosságáról, akkor a rövid távú intézkedések számára sem tudjuk majd megnyerni az állampolgárokat. Ezért mindenkit arra kérnék, hogy ne csak az aktuál politikai kérdéseket, kérdésekkel foglalkozzanak, és azzal, ami rövid távon fontos, hanem azzal, ami Európa számára fontos. És ez pedig az, ami hasznos az állampolgárok és a tagállamok számára. Láthattuk, hogy egy monetáris unió ilyen mérettel, ilyen fejlődéssel, egy százalékos költségvetéssel nem lehet hiteles. Azonban nem csak bírálni akarunk, nem csak kritizálni akarunk. Meg kell fogalmaznunk azt, hogy mi legyen a hosszú távú cél. Másodszor természetesen világos, hogy a tagállami hozzájárulásokkal egyedül mindez nem finanszírozható. Éppen ezért fontos újra felélesztenünk a saját forrásokról szóló vitát, és remélem, hogy a mi jelentésünkben és a SURE szakbizottság jelentésében egy közös megfogalmazást tudunk majd meghatározni. Ezért lenne fontos, hogy az árnyék jelentéstevők együttműködjenek egymással a két szakbizottság között, hiszen így elkerülhetők az ellentmondások, amelyek egyébként a parlamenti pozíció hitelességét rontanák. Éppen ezért nagyon fontos a koordináció. Láthattuk, hogy nincsenek meg az európai kompetenciáink ahhoz, hogy politikai szinten cselekvőképesek legyünk a válság során, sokkal inkább a kormányköziség és a nemzeti szintű döntésektől függünk, amikor megfelelő választ akarunk adni az aktuális eseményekre. Láthattuk azonban, hogy mégis képesek vagyunk a válságot leküzdeni. Nagyon Fontos célunk az államháztartási hiány csökkentése, a szerkezeti reformok, a versenyképesség növelése, a növekedés, foglalkoztatottság növelése, a belső piac erő, megerősítése nélkül, illetve a költségvetési kérdések, finanszírozási kérdések megoldása nélkül nem tudunk előrelépni, ezért ezeken a területeken a jelentést még lehet javítani. Természetesen problémát jelent számunkra az adók harmonizálása megfogalmazás, hiszen a harmonizálás egészen mást jelent a számunkra, mint az európai adórendszer szükségszerű koordinációja és harmonizációja, valamint az európai szemeszter továbbfejlesztése, hiszen az adó politikában, a gazdaságpolitikában, a szociálpolitikában, fiskális politikában, oktatásban több Európára van szükségünk, ugyanakkor azonban versenyre is szükség van a legjobbak között. Ez azt jelenti, hogy a harmonizáció megfogalmazással az a gond, hogy kizárja a versenyt, és sokug, sokunkban azt a benyomást kelti, hogy egy olyan irányba indulnánk el, amelyet mi nem szeretnénk követni. A harmonizáció nem jelenti azt, hogy Európa, és a verseny pedig nem Európa ellenes. Ezt látnunk kell, éppen ezért nagyon fontos összpontosítanunk a szükséges területekre. A frakción belül széles konszenzus született. Az a célunk, hogy bátran érveljünk amellett, amit támogatni szeretnénk és nem a legkisebb közös nevezőt szeretnénk megtalálni, és nem a legegyszerűbb úton szeretnénk előre haladni. Nagy érdeklődéssel várom az eszmecserét, amelyen még megerősíthetjük, kiegészíthetjük a jelentést. Nagyon hálás vagyok az eddig elvégzett munkáért. Sokkal jobb helyzetben vagyunk most. Éppen ezért nem csak koordinációra van szükség, hanem közösen tehetünk lépéseket előre, és ezáltal megmutathatjuk azt, hogy nagyon fontosan, nagyon fontosnak tekintettük a feladatunkat, komolyan vettük azt, és munkaprogramot tudunk megfogalmazni, amely mindenki számára érvényes és a jövőbe mutat. Köszönöm. Köszönöm szépen ott már, mondja az elnök, Sergio Koferáti. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a problémákat illeti, a módszer problémáit, Szeretném megerősíteni azt, hogy a szocialista és demokrata frakció be fog nyújtani módosítókat, amelyekről úgy gondoljuk, hogy van értelmük, és Berez asszony jelentését kiegészítik. Folytatunk belső vitát, elkészült az első szintézis, azzal a szándékkal, hogy a közös munkát megerősítsük ahogy ezt a legutóbbi ülésen itt a bizottságban el is határoztuk. Ami a tartalmat illeti bevans jelentése, nagyon sok pozitív aspektust tartalmaz. Nagyon sok fontos aspektust tartalmaz. Nagyon röviden, ha megengedik, két pontra hívnám fel a figyelmet. Először is az a képesség, hogy a hosszú út folyamán mindannyian átvettük azt az elképzelést, hogy meghatározok a perspektívákat. A prioritások között szerepel például az energiapolitika és a bevándorláspolitika. Lehetne még hozzátenni más, de szerintem jelenleg ezek a legfontosabb témák. Ez lehetőséget teremt arra, hogy néhány szükség helyzetben, vészhelyzetben fellépjünk, és valóban a távoli jövőbe kell tekintenünk. Karasz kolléga ezt még egyszer megerősítette. Ami a jobban eseményeket illeti, aztán a földközi tengeri térségben kialakult válságot, azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy másként alakítsuk az energiapolitikát, mint a múltban. Aztán a technológiák fejlesztését is másként kell tekinteni. Már jóval korábban említettük, hogy a vészhelyzet, a rendkívüli helyzet ellenére az egyik legfontosabb feltétel az Európai 2020-as stratégia megvalósítása. Ezt a pontot most ha megnézzük a bevándorlási, katasztrofális bevándorlási helyzetet. Emberek saját országokból menekülnek Európa irányába, és ez a rendkívüli állapotot nagyon is észszerűen és hatékonyan kell kezelni. És Pervans Berez nagyon helyesen megfogalmazta ezeket a követelményeket a bevándorlással kapcsolatban. Azt, hogy közös politikákra van szükség a bevándorlás politika területén. Tudjuk, hogy ugye Európában csökkenő tendenciát mutatnak a demográfiai vizsgálatok, és nagyon sok emberek élnek Európában, akik máshol születtek. Vannak, akik önállóan saját akaratokból jöttek hozzánk, hogy dolgozzanak, munkát találjanak. De most más helyzet is kialakult. A politika nem egy rendkívüli ki talált politika kell legyen, hanem szerves része kell legyen az egésznek. És mindez oda vezet, ez a második megjegyzésem, hogy ezeket a követelményeket figyelembe kell venni. Nagyon is jól meghatározta őket Belvans Berez a jelentésében. Meg vagyok arról győződve, hogy a módosítók nem változtatnak a dolog lényegén, a jelentés fő irányain, inkább kiegészítő, pontosító jellegűek lesznek. Az Európai Uniónak megfelelő megoldást kell találnia, amelyek a governance-ból, az irányításból adódnak. De meg kell győződnünk, meg kell legyünk győződve arról is, hogyha nem lépünk fel határozottan az integráció irányában, gazdaságilag és intézményileg és politikailag, akkor az Európai Unió ki van téve annak a veszélynek, hogy a jövőben súlyos nehézségekkel néz szembe. A válság idején és a válságot követő időszakban. Mert az Európai Unió jövője abból áll, hogy különböző mechanizmusokat kell megerősíteni. Azoknál kezdünk, akik a politikával foglalkoznak. A bizottság munkáját sok szempontból akartuk lezárni, javaslatainkat, ajánlásainkat akartuk továbbítani, az elemzést, el akarok mondani, hogy miért alakult ki ez a válság nálunk, mik a fő következményei, mik a negatívumok. Mm, hát persze foglalkozhatunk volna csak a válság problémáival, de nagyon is tudatosan másként döntöttünk. Azt gondolom, hogy ez a helyes politikai döntés. Ugye elmondjuk Európának, hogy mi lesz majd a jövője Európának, ez a helyzet, és ebben a bizottságban nem arról lesz szó, hogy a célokat ne kell valósítani. Azt mondtuk, hogy nem jogi aktusról van szó, vagy jogalkotás aktusról, hanem fő irányvonalakról. Fontos az, hogy a konklúziók, egy bizottság, egy rendkívüli bizottság konklúziói, amely nagyon és tudatosan foglalkozik a válsággal, a szociális, gazdasági, politikai téren, politikai konklúziókat is megfogalmazzon. Nagyon fontos az, hogy ez egy nagyon jó munkamódszer. A vitákból különböző, ugye két éve foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Európai jövője függ az egyes tagállamok döntéseitől, hogy valóban a tagállamok is hozzájárulnak ahhoz, hogy összetartsanak az országok. Fontos az intézményi dimenzió erősítése. A politikai akaratról is szólni kell. A politikai erők, a pártok és a kormányok amelyek képviselik a kormányokat, és persze az ellenzéket, nagyon fontos, mint a legtöbb esetben valóban rendelkezzenek azzal az akarattal, hogy előre vigyék Európát. Nagyon helyes, hogy ezt így mondjuk itt. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, már kifejeztem hálámat Beresz asszonynak a munkáért. Újra és újra meg fogom tenni azonban most is. Úgy vélem, hogyha ö, mindig a válságról beszélünk, akkor meg kell néha említeni, hogy Európa itt van, Amerika itt van, válság ö, volt a 20-as, 30-as években, és tudtuk, mi történik Európában. Nos, ez most nem történt meg. Hogyha azt akarjuk, hogy az emberek higgyenek Európában, akkor pozitívat is kell mondanunk nem csak azt kell megpróbálnunk megmagyarázni, hogy félig üres az üveg, meg kell azt, hogy félig teli. Nos, így látom Európát. Nagyon gyakran csodálkozom, hogy mit teszünk. Tényleg, csodálkozom. Azt hiszem, néha túl negatívak vagyunk. Ha mi ilyen negatívak vagyunk, miért legyenek a polgárok pozitívak? Az első jelentésben a konklúzió az volt, hogy több Európát. Ezzel egyetértek. Én is Európa párti vagyok. Néha, amikor megpróbálom ezt hirdetni otthon, akkor egyesek idealistának neveznek, utopistának. De ez nem válasz minden kérdésre. Minden kérdés nem lehet azzal megválaszolni, hogy több Európát. Itt a probléma. Meg kell mondjam, nem lehet azt mondani, hogy több Európát. Nem csak több Európáról van szó. Az én választókerületemben a helyi hatóságoktól várnak el erőteljesebb politikát a választók. Ezt is szem előtt kell tartanunk 50-60 módosító van, azt hiszem most már az elnöktől kérdezze meg, apróbb változtatások. Hadd adjak némi magyarázatot, mondja az elnök. Néhány módosító csak arról szól, hogy egyik szó a másik szó. Igen, erre céloztam. lesznek még talán egyéni módosítók is, de hadd mondjam el röviden, hogy hol vannak agályaink. Szeretnénk, hogyha a koordináció szorosabb lenne az adózásban egy globális szemlélet kell, de hát hosszú távon. Amikor európai kincsárról beszél, akkor európaibbanak neveznénk mi az eurókötvényekkel kapcsolatban. Ez egy soha véget nem érő történet. Ez egy végtelen történet. Az eurókötvények nem fogják megoldani Európa problémáját mint ö, tudja, hölgyem, másként látja ezt a mi frakciónk. De ö, némi eredményt ennek majd fogja látni ön is. Olyan mechanizmust akarunk, amely az európai bankokat kitakarítja, ez nem újdonság. Nem gondoljuk úgy, hogy a Dörcse Börze és a New York Stock Exchange-re való utalás itt szükséges, hogy aki kitőzére főleg akkor nem, amikor a NASDA e, így alakul. Lehet, hogy holnap más lesz a helyzet. Úgy gondoljuk, hogy a napi renden kell szerepeljen a globális gazdasági kormányzás. Itt el tudjuk fogadni a javaslatát, de többet kell tudjunk róla. És mint korábban is mondtuk, a G20-ak lehet fő döntéshozó szerv, úgy gondoljuk, hogy a milleniumi fejlesztési célokat el kell érni. Most csak négy ország, túl szerény vagyok ahhoz, hogy ezeket felsoroljam, de látom, hogy a kollégáknak van mit tenni, amikor hazamennek a fővárosukba, hogy a saját parlamentünket meggyőzzék. Nos, én úgy látom, Először a saját kötelezettségeknek kell eleget tenni, és nem lehet Európán számon kérni a kötelezettségeket addig. Úgy gondoljuk, hogy Mariel Monte nagyon jó. Az elnök MMM More Mariel Monti így fogalmazta meg. Az EU költségvetéssel kapcsolatban azt hiszem nem tudunk a javaslataihoz csatlakozni. Először a saját problémáinkat kell megoldjuk, és utána mondhatjuk, hogy több pénzt kérünk. Inkább az adequate megfelelő szót használnám itt van olyan eszköz, amelyet nem megfelelően használnak a költségvetésben, mint korábban mondtam. Tavaly már foglalkoztunk ezzel a kérdéssel a parlamentben, és akkor nagyon rosszul oldottuk meg a dolgokat. Az EU költségvetés volt az egyetlen, amely nem próbált megtakarékoskodni. Múlt héten ugyan így közel sem bölcs döntéseket hoztunk az EU költségvetéssel kapcsolatban. A kormányköziség tekintetében az előadóval teljesen egyet tudunk érteni. Migrációs politika, Koferati úr szólt róla, teljesen egyetértek, itt erősebbnek kell lennünk. Tudásom Tudomásom szerint nagyon kevés ország fogadja el a e, Lampedúzai események után a szolidaritás követelményét, és ez nagy szégyen. demokratikus forradalom van Észak-Afrikában, közel keletem Ezt méltó meg is ünnepeljük, de nem akarjuk, hogy ők ezek az emberek ide jöjjenek. Csúnya dolog. Nem kell megváltoztatni a kereskedelmi politikánkat, hogyha komoly partner akarunk lenni a szomszédságunkban, akkor változtatnunk kell gyorsan és drámaian. Nos, ezek az ALDE eredményei. Köszönöm. The next one is case Következő Kay Swinburne. Köszönöm szépen, elnök úr. És elnézést kérek, hogy kicsit késtem. Éppen most repültem be az Egyesült Királyságból. Az európai konzervatívoknak volt egy kis gondjuk a jelentése. Én azt gondolom, hogy talán Berez asszony nem lepődik meg, hogy ugyanazok a problémák merültek fel most, mint korábban. Például az adóharmonizáció egy ilyen terület, aztán az EU költségvetés kérdése, hogy kisebb vagy nagyobb legyen-e. Hát Adatatok, hogy az én frakcióm úgy gondolja, hogy az EU költségvetést minél alacsonyabb szinten kell tartani, nem szabad növelni. Ami az adóharmonizációt illeti, mi az adók koordinációjában hiszünk, ez más szókincs, más terminológia, azt el tudjuk fogadni. A koordinációt, nem a harmonizációt. Nagyobb különbséget kellene tenni az eurozónás és eurozónán kívüli országok között. A módosítóinkban utalunk ezekre a problémákra. Ami az eurókötvényeket illeti, jó lenne, hogyha a bizottságot megkérnénk, hogy nézze meg, hogy mik a következményei az eurókötvényeknek. Én a három ás országok esetében az, hogy ők finanszírozzák a többi országot, hát nem tudom hogy ez a szent kehely, a grál, a szent grál, ami megoldja mindenkinek a problémáját. Nagyon nehéz, hogy elérjük, hogy valami sikerüljön, amikor nem nagyon tudjuk ellenőrizni, hogy Kína például egy új pénzügyi rendszert szeretne bevezetni, vagy nem, az USA dollár marad-e az nemzetközi valuta, vagy nem, ugye ezt nem tudjuk meghatározni. Szerintem jobb lenne, ha ilyenek kérdésekkel nem foglalkoznak, amiket nem tudunk ellenőrzésünk alá vonni, jobban kellene a saját házunk tája környékén maradni. Én hiszek abban, hogy az EU 2020-as stratégia nagyon is nagyszerű eszköz, és nagyon sok javaslatot támogatok ezen a csomagon belül. Alapvetően a jelentés hangneme pozitív, néhány dolog van, amivel egyetértek, ami az infrastruktúrát életi, annak konszolidációját talán nem kellene név szerint nevezni, megnevezni a cégeket. Minden infrastruktúra, konszolidációra kellene kiterjeszteni ezt. De azt hiszem, hogy nagyon sok pozitív dolog van ebben a jelentésben, és nagyon szívesen támogatunk. De ebben ez azt hiszem nem lepődik meg ezeken a megjegyzéseken, ismeri ezt, remélem, hogy helyesen játszottuk a játékot. Nikolaus. Köszönöm szépen. Mivel lassan a végéhez érkezünk, ismét felmerül bennem a kérdés, hogy mi az, amit el szeretnénk érni. Milyen szerepet kapjon a Krész szakbizottság jelentése, Beresz asszony jelentéstevővel, és önnek Linz úr, mint elnök. Ezt azért mondom, mert Egyetértek azzal a megjegyzéssel, amely a tegnapi meghallgatásra vonatkozott, ahol az Angelidis jelentést mutatták be. Itt többek között olyan kérdésekről is szó esett, amelyeket nyíltan megválaszolt, és ahol megállapítottuk, hogy Angelidis úr ahelyett, hogy egy olyan jelentést írjon, amelyel mindenki egyetért, egy olyat ír, amely az igazságot írja le. Felmerül bennem a kérdés, hogy ha most a jelentésnek megvan a végleges formája, milyen logikát követünk? Azt a logikát, amelyelnek alapján létrehoztuk az időközi jelentést? Ahol mindenki egyet tud érteni a jelentésre? Azt hiszem ez lenne a legjobb. Tehát mit tegyünk? Nevezzük nevén a dolgokat, vagy járjunk el más logika szerint. Eleinte már elmondtuk a Beresz jelentése kapcsolatosan, már az első eszmecsere alkalmával, hogy módosítókat fogunk benyújtani, örülnénk, ha kevesebb bet kellene benyújtanunk. Schmidt úr már elmondta, hogy 50 módosítóról van szó, megpróbáljuk csökkenteni ezek számát annak érdekében, hogy megkönnyítsük a jelentéstevő munkáját és mindenki munkáját összességében, de mégis szükségesnek tartjuk benyújtani ezeket a módosítókat. Hiszen uh, nincs uh, széles támogatás sa a jelentésnek, de valahogy, és valahogy mégis hozzá kell járulnunk nekünk is a jelentéshez. Engedjék meg, hogy uh, néhány dologgal kapcsolatosan óvaincsek, hiszen én nem vagyok annyira derülátó, mint ön, elnök úr. Hogyha a tegnapi vendégünk felszólalására gondolunk, nos én is azt gondolom, hogy még nincs vége a válságnak. Ha megnézzük Portugáliát, Írországot, eltekintve Görögországtól, ami az államadóságot illeti, illetve a költségvetési hiányt, ezeket majd mentőcsomaggal meg kell menteni. Mindez kockázatot jelent a többi tagállam számára is, és ilyen esetben válságról kell beszélnünk. Ez csak a déli tagállamok válsága? Tennék még néhány megjegyzést az általunk benyújtandó módosítókkal kapcsolatosan. És ezt szeretném mondani, hogy milyen irányba szeretnénk elmozdulni ezen módosítók segítségével. Van itt néhány nagyon helyes és jó megfogalmazás. Néhány esetben azt látom, hogy a dolgokat nagyon jól megnevezte, megfogalmazta a jelentéstevő. Nem tudom, hogy a többiek hogy látják ezt, és van számos pozitív javaslat is a jelentésben. Sajnos az, vannak azonban olyan részek is, amelyeket mi nem tudunk támogatni. Hogy néhány példát említsek. Előző megjegyzéseimmel már utaltam rá, hogy a jelentésnek a következőt kellene kimondania. Az adósságválság, amelyet ma megélünk, az egy európai probléma. Ennek megfelelően közös európai politikával kell megoldást nyújtani rá. Az adósság egy részének közösségi vététele révén, azáltal, hogy egy igazságosabb megoldást nyújtsunk a problémára. Emellett a jelentésben el kellene ismerni azt is, hogy a recesszió, a magas munkanélküliség és a bércsökkenések miatt a válság egy része most átgyűrűzött a közszférára. Hallhattunk már sok mindent a bankokról, tegnap az amerikai bankokról specifikusan. Ilyen értelemben tehát közös európai választ kell adni ezen problémákra is. Nem szeretnék itt most részletesen az Európai Központi Bankról beszélni. Ezen felül a foglalkoztatás növelése az Európai Unió gazdaságpolitikájának egyik legfőbb prioritása, a jelentéstevő szólt is erről néhány szót. A gazdasági és fiskális politikát, úgy, illetve monetáris politikát úgy kell kialakítani az Európai Unióban, hogy a növekedés segítse elő. Szó esett emellett a tőke szabad áramlásáról is, főleg válság idején ez a stabilitást veszélyeztetheti, ennek megfelelően egy európai rendszerre van szükség, melynek célja az adó elkerülés elleni harc. Ezt is megjegyeztük, a, illetve erről is említést tettünk a módosítóinkban. Ennyit szeretem volna mondani, és részletesebben megfogalmazzuk majd mindezen ötleteinket a módosítókban. Egy utolsó megjegyzés. Nagyon örülnénk, hogyha az európai állampolgárok elolvasnák a jelentést, de Világosá kell tenni azt is, hogy az Európai Unió demokratikus alapokra épül. Az utóbbi időben ez a demokratikus elve valahol sérült. Nem tudom, hogy mi történik most az Euró Plus ötletével, de egy Európa szerte megtartott népszavazás az Európaktum elfogadásához illetve az Európai Unió szerződésének módosításáról helyén való volna, tehát ezekről nép szavazást kellene tartani. Köszönöm. Nikolaus. Köszönöm szépen, Nikolaus. Frank Engel kapja meg a szót, aztán pedig Antolinus. Köszönöm szépen, elnök úr. Kivételesen néhány szót angolul szólnék, mert igazából reagálunk Ole Schmidtre, arra, amit mondott és ahogyan mondta. Az egyik kérdés, amivel szembesülünk, több, minden kérdésre az a válasz, hogy több Európa kell. Nem tudom, hogy valóban. Ha meg kell tudnom, hogy a kis utcámat kitisztítják, akkor nem az a kérdés, hogy vagy nem az a válasz, hogy akkor európai megoldást kell találni. Nagyon sok nagyon sok kis utca koszos, mert nem tudják, hogy kifelelős a kis utcáért. Miután ez a helyzet alakult ki, a több Európa nem egy állítás, nem egy követelés, nem egy kijelentés, amely felváltja azt, hogy helyi, regionális és nemzeti szinten több kezdeményezésre van szükség. De az egyetlen válasz arra, amikkel itt foglalkozunk. Mi nem az utca tisztításával foglalkozunk. Nem azzal foglalkozunk, hogy ki fogja kicserélni a közvilágítást nem kell az erdőket kikészítenünk, hanem amit az elmúlt két-három évben szembesültünk, nos hát egyetlen tagállam se tudja megoldani az elmúlt pár év válság sújtotta helyzetét javítani. Nagyon sok ország a világon nagyon szuverén módon maga tanulja meg a maga károny, egyedül nem tudja megoldani a problémákat. A jelenlegi ö, körülmények között ha minden vitán kétségen felül van az, hát vagy javítunk, vagy tökéletesítjük, tökéletesítjük az európai modellt, és akkor véget érnek a szenvedéseink, hogy aztán csak dőljünk hátra, és nézzük meg, mi történik, ha így járunk el. Nem vagyok annyira biztos, hogy tíz év múlva, 29-ben és 10 évbe telett, rendbe hozták a válság eredmény vagy konklúzióit nem vagyok biztos abban, hogy tíz év múlva nem az lesz -e, hogy egy kicsit keményebb lesz majd a hangnem az egyes tagállamok között. Én szeretném elkerülni az ilyen fajta hangnemet. Ami a közöleményt illeti, az emberek elleneznek az európai ság ellen. Nincsen bizonyítékom sem mellette, sem ellene. Miért kérünk állandóan elnézést? Azért, hogy van EU és van európai politika. A helyzet az, hogy a szavazók, a választók, a közülemény lehet, hogy nem támogatják az európai integrációt, addig, amíg minden politikus, aki regionális, nemzeti politikus azt mondja, hogy minden rossz az Európának köszönhető, minden jó pedig házi készítmény. Hát akkor hogy várjuk el? Azt, hogy lehet a válság okozta problémára lokális szintű, helyi szintű megoldást találni. Szerintem nem a helyi szinten kell a döntést meghozni, hogy megoldjuk a válságot. És el kell mondjam, ha pozitívak akarunk lenni, egyetétek azzal, nagyon sok negatív eleme van az elemzésnek. De válaszban kellene pozitív elem is legyen, de nekünk kell pozitívnak kell lennünk. Az az, hogy tudnunk egy mennyire pozitívan értékeljük az európai integráció kapacitásait a problémák megoldásában. A mostani válság idején is, hogy elkerüljük ennek a megismétlődését, hát ugye ami a költségvetés a megszűrő intézkedéseket válaszolt. Én egy olyan ember vagyok, aki alapszabályként nem szavazom meg a saját költségvetésünk és előnyeink növelését. Nem ez az idő az, amikor a saját dolgainkat kell ápakatni. Én köszönöm szépen, jó boldogulok azzal, ami van, amin van. De azzal nem tudok boldogulni, hogy Európa semmiből éljen, mert nem rólunk szól. Nem arról szól, hogy több asszisztensi támogatást kapunk. Én nagyon jó lenne, ha visszavonnánk néhány nevetséges döntést. Ilyet nem lehet eladni az európaiaknak. De én alapvetően ellenzem azt, hogy kevesebb legyen az európai költségvetés. Alig van már európai költségvetést. Egy negyvenedét kell finanszíroznunk Európában a közkiadásoknak. Mennyire lehetünk megszorítók? Legyen egy 80-ad? Vagy egy 130-ad? Vagy mi legyen a ránk eső hányad? Van egy költségvetésünk, ami a német szövetségi köztesek költségvetésének a fele. Egy ilyen költségvetéssel a megszorító intézkedések nem a mi ö, játékszobáink. És ott van mozgástér a megszólító intézkedésekre, ahol nem ott megszólító intézkedés. Hogy tudja a jövőbeli politikákat finanszírozni, hogyha nem próbálunk pozitív üzenetet közvetíteni a polgárok felé, és elmondani nekik, hogy Európában van szükség több költségvetésre, és mind a két dolgot egyszerre meg lehet csinálni. Csökkenthetjük a nemzeti költségvetést, ahol nincsen szükség rá. Például a, a hatalmas katonai apparátusok. Kettő ezen a követség a világon mindenütt. És egymás tagállamban lévő nagykövetségeink. A legnevetsésebb dolog, amit valaha is láttam. Itt van, kérem szépen, mozgástér. Itt lehet megszorító intézkedéseket bevezetni. Nem volt ahol pár hónapja egy diplomata nem is hívhatta magát diplomatának mert először ki kell találni a, a pozíciónak a címét, amely megfelelt a sui generis definíciónak. Még a nemzetállam sok áldozatot kell hozzon, mégis az egyik üzenet ennek a jelentésnek, és szerintem ez jó dolog, mert látom, hogy ez lesz. Mielőtt átadom a szót Antolinnak, hadd reagáljak röviden arra, amit mondtál, mert eh, amit Ole mondott, remélem nem értjük félre, vagy fordítják félre. Mi a liberálisok egyetértenek azzal, mi az Európai Unió egy kritikus keresztúthoz érkezett, válaszút elé állítódott. És ha nincsen bevételünk, akkor nem tudjuk követni az eseményeket. Nem tudjuk fel sem tartani a státuszkót. És előrelépni pláne nem tudunk. Igazából visszatérünk, stagnálunk, a regresszióhoz jutunk vissza. Éppen ezért szeretnénk elmélyíteni az integrációt a költségvetés, a gazdaság területén és a szociális ügyek területén. Ez azt jelenti, hogy ezt úgy szeretnénk elérni, hogy sikeres és szükséges szükséges és sikeres dologként kell ezt kommunikálnunk az állampolgárok felé. Ez azt követeli, ahogy te is mondtad, hogy az hatékok, a nem hatékony, bürokratikus elemeket, kiadásokat meg kell szüntetni. A bürokráciából adott pluszköltségektől szabaduljunk meg. Én azért a magánálkozatban 38 évig dolgoztam. Ha megnézem, hogy mi hogyan kezeltük a pénzeinket, a hogyan kezeljük ezeket itt a képviselőházban, hát fogalmunk sincs, hogy hogy kell a rendelkezésünkre álló pénzekkel bánni. Én az iparban dolgoztam, egyetértek. Nekem nem kell több asszisztensi támogatás. Én a parlamentnek minden évben 35%-át ennek a támogatásnak visszaadom. Én boldogulok, nélkül is. Ezt mondjuk. Azért mondtuk azt, megfelelően kell finanszírozni a saját erőforrásokból. Hogy három vagy 5 százalék, nem tudom. De meg kell tudni, de amit nem tehetünk, legalábbis nagyon nehéz lenne erre meggyőzni az állampolgárinkat, oda hát teszünk, oda csapunk 5-10 százalékot, aztán ennyi. Szerintem ezt akarom ezt elmondani. Nem arról van szó, hogy nem látjuk, hogy szükség van arra, hogy új talapzatra helyezzük Európát, ezt tudjuk, erre szükség van. De amikor az adóról van szó, mi nem akarjuk az adó összegeket, az adó alapokat harmonizálni. Egy konszolidált adó alapról van szó, ugye közös konszolidált adó alapról van szó. Minden egyes tagállam a saját ö, adó kulcsát alkalmazza, az egy olyan verseny, tehát egy almát egy almával kell összevetni, nem egy almát egy körtével. Ma ez a helyzet. Ha megnézzük az íradó kulcs 12,5%, tehát hogy ez magasabb, mint néhány más tagállamban, mert az adó alap annyira más. Nem akarok minden pontra kitérni, de szeretem volna arról megbizonyosodni, hogy ne értsék félre ezt a dolgot. Tehát mi kiállunk tágas alapötlete mellett. Tehát van egy ilyen jövőbeli elképzelésünk, jövő, Európa jövőjéről, alakulásáról, de nem akarjunk, nem akarok egy fehér lapot adni. Antoni. Sí, muchas gracias. Yo quisiera empezar por felicitar a... Köszönöm szépen. Először is köszönetet mondok Pervansnak a kiváló jelentésért. A válasz valóban az-e, hogy több Európát? Szerintem igen, több Európára van szükség, de tudni kell, hogy mit jelent Európa. Európa az nem csak az európai rendszer, nem csak a központi rendszer, Európa a család erősítése, a vállalatok erősítése, a helyhatósági, a régióké, az államoké, és a központi struktúrái is európai szinten. A minimumra kell csökkenteni egyesek szerint, ezzel nem értek egyet. A maximum mellett sem vagyok, megfelelő dózis kell. Az optimálistól egyelőre nagyon messze tartunk ha megnézzük, mi a helyzet, azt látjuk, hogy az Európai Unió fele annyiba ö, kerül, mint ö, egy ö, újság előfizetés egy európai polgár számára. Egyes újságokra az előfizetés a duplájába kerül. Tehát ö, nagy a szegmentáció, nagy a gazdasági hatékonyság hiánya. Ennek látják kárát az európai polgárok. Megoldást kell találni. Ez a jelentés sok érdekes gondolatot vet föl. Két fő kérdésen dolgoztam az államadóságon, és ezzel kapcsolatban a jelentés állást foglal. A másik a pénzügyi szektorral foglalkoztam. A kettő összefügg azt hiszem, azt kell világosan látnunk, hogy ugyan annak az érmének két oldaláról van szó. Nagy ö, veszély lenne, hogyha az újra tőkésítést előtérbe helyeznénk, és mással nem foglalkoznánk, nem szabad erőfeszítést kérni az államoktól, túl nagy előfeszítést az újra tőkésítés érdekében. A megfelelő egyensúlyt kell megtalálni. Természetesen az államok szerepe alapvető a jelenlegi európai társadalomban. Nagyon oda kell figyelni arra, hogy ez az adósság ne nagyon nőjön. Megfelelő pénzügyi alap kell ahhoz, hogy az állam elvégezhesse a munkáját. Ne feledkezzünk meg erről az aspektusról. Így mehet előrébb az európai projekt. Három javaslat van az európai pénzügyi rendszerrel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy a pénzügyi instabilitás ö, nőtt, ezért a ö, három ö, javasolt irány jó, a tőkáramlás, a stabilitás, ez mind jó és szükséges. Van még egy utolsó rész, arról van itt szó, hogy össze kell hasonlítani a dolgokat. Nos, el kell kerülni az adó konkurenciát. Ez rossz hatást vált aki. Az utolsó rész pedig az, hogy a gazdasági kormányzáson túl kell menni. A Monti javaslatban nem mennek elég messzi ebben. Európa piac, de Európa mást is kell javasoljon, mint belső piacot a polgároknak. Szükségük van a polgároknak a piacra, de nem csak a piac kell az élethez, mást is fel kell építeni. Olyan Európát, amely szolidáris. Eljött ennek az ideje. Nagyobb foglalkoztatás kell, foglalkoztatottság kell, illetve felülvizsgált gazdasági modell itt visszatérek a fő ö, csapásra. Mindez semmit se ér, ö, hogyha nem tudjuk, hogy úgy jöhetett létre Európa, hogy egy szociális paktum született a második világháború után amelynek témája az volt, hogy a termelést hogyan osszák meg, hogyan osszák meg a terheket, adóterheket illetve a jólétnek milyen rendszerét lehet megvalósítani. Nos, megoldást kell javasolni a foglalkoztatás, a szociális kérdések terén, arról, hogy milyen jóléti államot lehet elképzelni. Köszönöm szépen. Szétnézek, de úgy látom, senki más nem szeretne hozzászólni, így ismét megadom a szót Pervansnak. Köszönöm, kollégák. Talán azt fogják mondani, hogy túl sok irányba indultunk el, de úgy tűnik, hogy ez szükséges volt, és sikerül majd megállapodni. Örülök neki, mert a szakbizottságban mindenki világosan látja, hogy az üzenetünk szükséges, és sikerül egyértelművé tenni. Két lehetséges megközelítés van. Az egyik a populizmushoz vezet, amit a demokraták nem tudnak elfogadni, már pedig az én irányú szavazatok egyre nagyobb számban tapasztalatok a tagállamokban, például az enyémben. A Krisz bizottságnak a szerepe, vízió, kidolgozása és pedagógiai munka is a legrosszabb az lenne, hogyha befelé fordulnánk. Van egy válság, ez az első globalizációs válság. Ennek megfelelő választ kell adni rá. Köszönöm szépen a kollégáknak, amit mondtak jegyeztem ott már Karasz szavaiból az EPP képviseletében, hogy párhuzamos utat kell e, találni a Súre e, bizottság munkájával. A kötvetéssel kapcsolatban világos, hogy két különböző séma van. Az a kérdés, hogy a következő pénzügyi tervben mit csinálunk, és az is és az más, hogy mi mit javaslunk a magunk jelentésében. Nem kötelező a teljes párhuzamosság. Azzal kapcsolatban, amit Szerzsó Cofferati mondott, az energetika és környezetvédelem kapcsán, nos, ezzel kapcsolatban csak támogatni tudom. Olli Schmidt és az elnök úr is hozzászólt, erre szeretnék visszatérni. Frank Angel már elkapta a labdát, amint az pattant, és reagált Oli Schmidtre, és itt szavaira, elmondta, hogy Euró, az Európai Unió nem tud mindenre választ adni. Nos, nem is kívánjuk. Hogyha választ kellene adnom erre az agályra, akkor azt mondanám, hogy az egyetlen lehetséges kormányzás a többszintű kormányzása. Ezt nem ö, sikerül mindig megfelelő módon európai szinten alkalmazni. Az Európai Unió stratégiájának megvalósításához különböző szintekre van szükség. Ezért nem mondok újdonságot, azt szeretném kifejezni, hogy koherensnek kell lennünk. A válasz nagy mértékben attól függ, hogy a helyi hatóságokat mennyire sikerül mozgósítani társadalmi, gazdasági kérdésekben hogyan és milyen gyorsan reagálnak. Gyakran helyi szinten sikerült mozgósítani a szükséges energiát, erőforrást, és választ adni a kihívásokra. Ezt természetesen nem szeretnénk megakadályozni a jövőben, sőt. Ami a G20-akat életi, Szerveztem egy találkozót éppen ebben a kérdésben, és próbáltam világosabban látni és láttatni a stratégiát. Globális és jobb kormányzásra van szükség. Ez jött ki belőle. Nem fogadom el azt az érvet, amelyet kollégánk Slibern kolléga fejtett ki. azt mondta, hogy nehéz az amerikaiaktól, kínaiaktól valamit, is kérdezni, magunkkal foglalkozunk. Nem, nem így van, kollégák. Ne hagyjuk, hogy az amerikaiak és a kínaiak maguk között beszéljék meg a dolgokat, és megviccelnek bennünket, vagy megosztják velünk a vitáik egy kicsi részét nagy részben meghatározzák a világ menetét, ezért nekünk is csatarendbe kell állni, hogy legyen elég erőnk velük párbeszédet folytatni. Ehhez képest a G20 kérdése kritikus kérdés. Hát mindenki lehet csak könyös, én is az vagyok. A G20 szerintem hasznos struktúra. Megtűrt része a világnak a kormányzásban, de nem kielégítő formája. Az eszközöket nem adja meg, és a napiren igencsak kormányközi az összes problémára nem terjed ki. Ezért a megreformált G20 lenne a megoldás, ahol Európa jobban elfoglalja helyét, ahol a 20-ból nem 5 hely a miénk. Ez egy gazdasági, biztonsági tanács lenne az ENSZ égisze alatt. A Monti csomaggal kapcsolatban válaszolnék most. Buti professzor érdemeit elismerem, mindenki tudja, mennyire tisztelem. De úgy gondolom, hogy az európai projektben a belső piac kérdése nem elégséges ahhoz, hogy ő megszervezzük a jövőnket. Az első kríz jelentés ebbe az irányba is indult el. Az Európai Unió működésének ez nyilván alapja. Kérdés, hogyan használjuk fel az európai kapacitást, ahhoz, hogy a kutatásban, oktatásban, az innovációban, az infrastruktúrában, az energiautonómiában hogyan lépünk előre. Ezek nem csak belső piaci kérdések. Az első jelentésben ezt kimondjuk, és szeretném, eh, hogyha ezt a szellemet meg is tartanánk. Hasonlóképpen az Európai Unió költségvetésével kapcsolatban itt eh, utalnék eh, Oli Schmidt megjegyzésére. Nos, a költségvetés tekintetében senki sem javasol vagy fajta buta föderalizmust, amely a valóságtól távol állna, hogy növeljük az EU költségvetést. De elfogadtuk a következtetéseket az első jelentésben, és abban azt mondjuk, hogy ott, ahol megosztott jogkör van, ott az EU-nak fel kell lépnie a jelenleg rendelkezésre álló költségvetés nem lesz elég. Egyfajta fejlődés van. Barroso elnökben eh, nem eh, bíznék meg, hogy a GDP 5%-ának a megfelelő költségvetést eh, valósítson meg. Sunti úr agájait megértem, és tiszteletben tartom maximálisan. De felmértem, hogy az Európai Unió jelenlegi működése a polgárok egy részének inkább probléma, mint megoldás. Addig is úgy gondolom, továbbra is úgy gondolom, hogy Európa a jövőnk. Köszönöm, elnök úr, hogy az árnyék jelentéstevőknek dátumokat javasolhatok, hogy kompromisszot fogalmazzunk meg, és így jó szavazásra nézhetünk elébe. Köszönöm szépen, Pervas. Azt kell mondanom azoknak a kollégáknak, akik most a végére érkeztek, azt kell, hogy mondjam, hogy az ülés végére értünk. Ez egy rövid, de nagyon termékeny ülés volt. Sokáig gondolkodtunk azon, hogy megtartsuk-e a mai ülést, vagy sem. Végül örülök, hogy megtartottuk, hiszen ez egy gyümölcsöző eszmecsere volt, és egy-két új ötlet is felsejlett itt ma. Nagyon várom már a módosítókat, és úgy gondolom, hogy ezúttal viszonylag gyorsan megállapodásra tudunk jutni Holnapig lehet benyújtani a módosítókat, a legközelebb május 5-én, majd utána május 23-án találkozunk, és ha nem tévedek, akkor május 30-án szavazunk majd a jelentésről. Köszönöm szépen, és további szép napot!